vonatkozó kérelem esetében a parlamentnek nem kell tennie semmit, a parlament ezt tudomásul veszi, és az eljárási szabályzatnak megfelelően tájékoztatni fogja az illetékes román hatóságokat. Az EFDD frakció, az EKR frakció és az ENF frakció szakbizottságokba való kinevezések és delegációba való kinevezésekre vonatkozólag eh, javaslatokat tett. Ezek